megfogalmazhatja ebben a levélben. Az szavazásra csütörtökön 12 órakor lesz. A jogi bizottság Zemi Dimes, Rupert Matthews, Jemet asszony, Retke és Bulok képviselők mandátumát megvizsgálta június 24-29-e, július 21-24-e, augusztus 1-i határa, hatállyal lépnek ezek életbe.